Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. 5-10 perc elmúlt 3 óra. A svéd és skandináv idő szerint már 10 perce fújnia kellene a tanácskozásnak, de hát ilyen az élet. Most átváltok svéd nyelvre, úgyhogy remélem eh, mindenki hall engem. Aki tolmácsolást akar hallgatni, az most vegye fel a fejhallgatót. Oké, okay. szóval hjertelig välkomna en gång. Tehát akkor mindenkit üdvözlök még egyszer. Nagyon melegen. És az egyes ponttal kezdjük, ez pedig a napi rend elfogadása. Senki sem ellenezte. Tehát ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a napi rendet. Akkor áttérünk a kettes pontra. A kettes pont az elnök közleményei. Az elnöknek először is van egy közleménye, ez pedig az, hogy a korábbi koordinátorok ülésének már megvan a jegyzőkönyve, és hogyha senkinek semmilyen kifogása nincs ellen, akkor elfogadjuk. Emlékezhetnék még arra, hogy holnap, június 21-én a bizottság egy két éves kampányt indít, és pedig nők a fejlesztésben és kutatásban címmel. Tehát célja az, hogy minél több nő legyen a kutatásban, fejlesztésben. Így mindenkit meghívok a bizottságunkból, hogy legyen ott amikor eljön a bizottság. Ez pedig 14 órától 17 óráig tart majd. 14 óra 30-tól. A bűró határozott arról, hogy a tolmácsolás hatékonyabb legyen, tehát a nyelve kombinálhatóságának tekintetében. Ennek az idő kerete, amivel a bizottság rendelkezik, az az, hogy hétfőnként és keddenként ülésezhetünk, tehát ez az a slot, amiben a bizottságunk belefér tolmácsolásilag, nyelvi kombinációilag, ez pedig azt jelenti, hogy mindig kedden kilenckor fogunk szavazni a szakbizottsági héten. Jó, akkor folytatjuk a napirend pontjait. Örülök, hogy látom, Papadopulu, asszonyt, és a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramról fogunk tárgyalni, amely 2014 és 2020 között kerül megtartása. Most pedig rögtön átadnám Papadopulu asszonynak, az előadónak a szót. Uh, Sajnálom, nem halljuk a speakert, nem kapcsolta be a mikrofonját. Igen. Szép napot mindenkinek, elnézést kérek a késésért. Egy nagyon fontos megbeszélésünk volt az árny jelentős e, tevőkkel az állampolgárság e, évéről. E, hát igen, ez nem egy könnyű munka. Ma a Horizont 2020-ról beszélünk. Ez egy kutatás és innovációs keretprogram 2014 és 2020 közöttre tervezzük. Ebben a programban az a cél, hogy Európa megtarthassa globális versenyképességét. Ez egyébként egy pénzügyi eszköz. Ez az európai 2020-as program egyik zászlós hajója. 2014-től 2020-ig körülbelül 18 milliárd eurós költségvetéssel ez a Horizont 2020 program új munkahelyeket akar teremteni, ugyanakkor kiválóságot szeretne elérni a kutatás és innováció területén. Nagyon fontos, hogy a nemek közötti egyenlőséget itt is előtérbe hozzuk, előmozdítsuk 2020-ig legalább egy millióval több kutatóra van szükség. Ehhez eh, szükséges az, hogy megszabadítsuk ezt az új programot a nemek alapján történő kötöttségektől. Ez azt jelenti, hogy több női kutatóra, tudósra van szükség Európa minden helységéből, minden helyről. Ebben az most beinduló kutatási erőfeszítésben mindenképpen növelni kell a női kutatók számát, Maximum 1 millió új kutatóra van szükség. Ezen elemeken túl elsősorban a nők nemek egyenlőségének az aspektusaira szeretnénk koncentrálni a Horizont 2020 programon belül. A mobilitás is egy nagyon fontos eleme ennek a törekvésnek. A jelentésemnek az egyik fontos eleme a következő. Szeretnénk, hogyha a nemek kérdése e, e, a Horizont 2020 e, prioritásai között szerepelhetne az összes társadalmi kihívásban van egy rész, amely az alapkutatásra, fókuszál, illetve az emberi erőforrásokra. Különféle nemek szerinti indikátorokkal szeretnénk mérni a nők részvételét az EU által finanszírozott kutatási munkákban. Tudjuk, az eddigi alapján, hogy férfiak kapják a kutatási feladatok oroszlán részét, nem a nők. Ezen változtatni kell. És van aztán ez az üvegplafonnak nevezett jelentés, jelenség. Hiába produkálnak a női kutatók, illetve emberek azonos teljesítményt, a végén nem ők kapják az előléptetést, vagy a magasabb fizetést. Ez az üvegplafon jelenség. Ezt is kezelnünk kell. A a női kutatók helye a vezető pozíciókban. Ez is olyasmi, amely számos európai országban nagyon elterjedt jelenség. Bátorítjuk a nők részvételét a kutatás területén, nem csak tanácsadói csoportokon belül, hanem minden egyéb területen is, amely kapcsolódik a Horizont 2020-hoz az AIT az állandó vezetői csoportok, szakértői csoportok területén, de ide érthetjük az egyetemeket és a kutatóintézeteket is, mert látjuk, hogy itt ugyancsak férfi dominancia tapasztalható. Szeretnénk eh, olyan kutatási területeket látni, ahol nemek alapján nem történik szegregáció egyetemeken és egyéb helyeken, eh, hiszen a tudomány az egy közös érdeklődési területe mindkét nemnek. Ez nem csak a férfiak birodalma. Eh, egyébként a kutatók között kevés a, a nők aránya a 7-es és 8-as kutatási keretprogramokon belül. Itt ösztönözni akarjuk a férfiakat is és a nőket is. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a családi életet és a munkavilágát valahogy összhangban lehessen tartani. Ez röviden a, a programunknak a gerince, és most kíváncsian érdeklődésre várom a többi, többi észrevételeket. Okay. Köszönöm szépen. Most pedig nem tudom, hogy van-e valaki itt a felszólók listán. Kért valaki szót? Mielőtt átadom a szót a további felszólóknak, üdvözölni szeretnék egy látogató csoportot, Barbara Lochpiller vendégeit Münchenből. Örülök, hogy itt vannak, üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben, és köszönjük, hogy a mi szakbizottságunkat választották. Akkor Moren Sáten asszony kap szót. Monsieur le Président. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is a szót. Röviden szeretnék szólni. Köszönöm Antigoni Papadopoulou asszonynak hogy ennyi energiát fektetett ebbe a fontos témába, ez egy rendkívül fontos ügy, és aláhúzom ennek a jelentőségét, mert az államok és a családok is nagyon sokat fektetnek abba, hogy a nevelés során a fiúk és a lányok egyenlővé nevelkedjenek, egyenlőként nőjenek fel. És ez az erőfeszítés csak akkor ér valamit, hogyha a pályafutásuk során is ezt folytathatják, és különösen érvényes ez a kutatásra. Tehát a lányoknak, illetve a fiatal leány tanulóknak a kutatás, a tudomány felé való irányítása nem szabad, hogy egy korlátozó szakpolitikává alakuljon, mert a magánszektorban nagyon sok helyen olyan előírásokat támasztanak, vagy elvárásokat az államok, amelyeket a saját közigazgatásukban nem valósítanak meg. Tehát a piramis tetején a munkaerőpiacon a férfiak vannak, és a nők pedig kevésbé értékes kutatói posztokon dolgozhatnak társadalmi szempontból, vagy alacsonyabb rendű munkát végezhetnek. Tehát az Antigoném által készített jelentésben a nők legmagasabb szintű egyenlősége fogalmazódik meg a tudomány és a kutatás területén. A kutatás minden területére gondolok. Nagyon nagyra értékelem azt is, hogy az üvegplafon ellen fel kell vennünk a harcot, mert ez valóban a realitás. Tehát sokszor alul értékelik, alul becsülik a nők teljesítményét, és a nők sem bíznak abban, hogy eljuthatnak egy bizonyos szint fölé. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon könnyű érv, ami ürügyként szolgál arra, hogy a nők alacsonyabban maradjanak a hierarchiában, és ne kerüljenek vezető pozícióba. Ez a téma számomra rendkívül fontosnak tűnik, és ezért is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk vele. Tehát a pályafutás egyenlőségéről kell, hogy beszéljünk férfi-női viszonylatban. A nőknek sokkal laposabb a karrier görbéje, mint a férfiakén. És Antigoni ezt kiválóan kezeli. Még akár tovább is mehetünk. Legyünk határozottabbak az államokkal szemben, mert ez nem tűrhető így el a jövőben. Köszönöm szépen. Johansson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak is javaslatait. Köszönöm eh, az, hogy a szakbizottságunk nevében világította meg a kérdést. 2020-ig igenis befolyásolni tudjuk a kutatás és az innováció keretprogram fejlesztését, és pedig úgy, hogy a gender alapú szempontokat is figyelembe vegyük az egész lakosság potenciálját kell figyelembe venni, és nem szabad bizonyos csoportokra koncentrálni. Tehát nem szabad ezen a területen sem elfelejteni, hogy a nők részéről milyen potenciál áll a kutatás és az innováció rendelkezésére. A jövő kutatása több nőt fog igényelni, és ez pedig azt jelenti, hogy a nők és a férfiak egyen jogúan vesznek majd részt a kutatásban, amely új termékek, szolgáltatások kifejlesztését jelenti majd. Azt is látjuk, hogy az előadó hangsúlyozta azokat a szempontokat is, hogy vannak például olyan területek, ahol a férfiak alul képviseltek, például az orvosi kutatásokban. Az árnyék előadói pozíciómból fakadóan az Ipari Bizottság részéről világította meg a témát, és így igazából az öt jelentésből egyel foglalkoztunk a ITRE bizottságban, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyenjogúsággal összefüggő kérdésekre koncentráljunk itt. Tehát a mi szakbizottságunkban szerintem ez lenne a megfelelő szempont. Úgy gondolom, hogy jó az, hogy mi képviselők ebben a bizottságban az egyenjogúsági kérdésekkel foglalkozunk. A többi szakbizottság természetesen más témákért felelős. Úgy gondolom, hogy itt tudjuk a legtöbb értéket hozzáadni. Nagyon fontos az, hogy a participációs szabályokat domborítsuk ki, hiszen mi így tudunk stratégiailag hozzájárulni a helyzet javításához. Tehát nagyon fontos, hogy őrködjünk ezeknek a szempontoknak a betartásán. A kutatási program a nyolcadik kutatási keretprogram lesz. Ez azonban most nem a nyolcadik kutatási keretprogram nevet viseli majd, hanem a Horizont 2020-as. Tehát az elnevezésben is eltérünk az eddigiektől. És ez nem csak kutatási keretprogram lesz, hanem kutatási és innovációs keretprogram. Tehát itt igazából három perspektívára kell figyelnünk, tehát a kutatásra, az innovációra és a gender szempontokra. Nagyon fontos az, hogy az innovációt is hangsúlyozzuk, hiszen az innováció piac közelibb fogalom, mint a kutatás. És nagyon jó, hogy itt a Horizon 2020-ban ezek egyenrangú félként szerepelnek. Köszönöm. Rendben. Akkor Willis Maszik asszonynak adom át a szót. Ah, sorry. Sorry for the... Elnézést a kiejtésemért. right. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt a Horizont 2020-ra beszélnék, visszatérnék röviden arra, hogy ön milyen programindításokról beszélt a kampány során a tolmácsolás alapján úgy láttuk, úgy értettük, hogy 5-kor kezdődik az esemény, de valójában holnap 2 óra 30-kor az Antal József e, épületben, a 4Q1-es teremben Mary Gagan Queen e, lesz a vezető, és körülbelül másfél órás időtartamra számítunk. És e, a FEM bizottságból Tarabellát eh, jelöltük ki, ő vesz részt, ő zárja majd be a programindítót. Ez egy olyan kampány, ami nagyon közeli a, bizos, a biztosunk szívéhez, és 2010-ben az ő parlamenti meghallgatása során is szerepelt. A másik Eh, az volt, hogy, eh, hogy ő azt szeretné, hogy a bizottság eh, statuáljon példát, így vezessen, így legyen vezető szerepe. Ami pedig a hetes keretprogramot illeti, mindent megtettünk annak érdekében, hogy erősítsük a 2020 Horizont programban ezt a bizonyos nem, nemek szerinti indítványt, különféle dimenziói vannak a nemek közötti egyenlőségnek, ez elhangzott itt délután, ugye egyenlő részvétel, a nők, egyen, női tudósok, kutatók egyenlő részvétele, a, a nemek e, dimenziója, a kutatás tartalmi vonatkozásaiban szeretnénk ezt is valahogy érinteni a Horizont 2020 e, során. Úgyhogy figyelemmel hallgattam és jegyeztem az elhangzott észrevételeket, hogy a bizottság a Horizont 2020-ban mit szeretne előmozdítani. Nagyon fontos, hogy a, az átívelő témákat felkaroljuk. A melléklet, amely az összes programot felsorolja, annak az első részében ugyancsak szerepel ez a téma ami a döntéshozatalt illeti, illetve az egyenlő képviselet kérdését. Mi azt a szót használjuk erre, hogy egyensúly legyen a képviseletben minden egyes bizottságban. Ez az Európai Bizottság egyik kötelezettségvállalása a saját szakbizottságai vonatkozásaiban de ezt szeretnénk, hogyha megvalósulna az egyes, egy, egyetemek és kutatóintézetek területén is. A keretprogramokban, mint például a 7-es kutatási keretprogram, vagy a Horizont 2020-ban, alapjában véve a kiválasztás alapja egyfajta kutatócsoport az egyetemek és a kutatóintézetek vonatkozásában azonban nem tudunk közvetlenül fellépni. Itt egyfajta kezdeményezésre volna szükség, amely az európai kutatási térségen belül jelentkezik. A nemek közötti egyenlőség kérdése egy picit, mint hogyha rejtve maradna az innovatív társadalom programjain belül. Ez visszaköszön a hetes kutatási keretprogramon belül, ahol pénzzel segítsük, a, segítjük az egyetemeket és kutatóintézeteket, feltéve, hogy ők megfogalmazzák és a gyakorlatban is átültetik a nemek egyenlőségére vonatkozó tevékenységet, intézkedéseket. Tehát erre külön specifikus finanszírozás van, és szeretnénk, hogy az európai kutatási térségben ez teljes egészében megvalósulna. Thank you for... Köszönöm szépen. Nem az volt a szándékom, hogy ötkor kezdődik, ötkor végződik. Tehát 11.30-tól 17 óráig tart. Elnézést, ha félreértették. Valaki más? Nem? Akkor visszaadom a Papadopoulou asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék képviselőtársaimnak köszönetet mondani az észrevételekért. Morán Sárti teljesen egyetértek, Johansson úrral szintén. A képviselőasszony az üvegplafont hangsúlyozta. Ez nem lett ürügy arra, hogy a nők helyzetét ne igyekezzünk javítani a kutatásban. Ott, ahol stratégiai tervezés folyik, ott több nőt kell bevonnunk, és Johansson úr is helyesen hangsúlyozta, hogy akkor, amikor új innovatív termékeket alkotunk, ott is szükség van a nőkre, hogy a programokat összeállítsák, és hogy milyen innovatív termékek tudnának megfelelni a piaci igényeknek. Illetve a férfi és nő fogyasztóknak az átfogó horizontális megközelítés szintén nagyon fontos, és a megfelelő finanszírozás, legyen szó férfi vagy nő kutatókról, szintén igen jelentős, mert hogyha nem áll rendelkezésre kellő forrás, akkor csodára nem lesznek képesek, legyenek bár férfiak vagy nők. És hangsúlyozni kell azt is, hogy holnap a bizottság vitát indít ebben a nagyon fontos ügyben. Mindenkit szeretnék meghívni hogy vegyen részt a nők részvétele a kutatás és fejlesztés területén témában, és a sztereotípiák ellen is fel kell vennünk a harcot. Tehát jöjjenek el, vegyenek részt a holnapi rendezvényben. Erről a kérdésről lesz szó majd, számos más képviselő vesz majd részt. Hát nem csak a stratégiai döntésekbe kell bevonnunk a nőket, azokat a férfiakat is be kell vonnunk, akik a női-férfi egyenjogúság ügyére érzékenyek. Tehát nem csak arról van szó, hogy a nők részvételét kell erősíteni, hanem hogy az ott lévő férfiak is átvegyék ezt a szemléletet, a gender mainstreaming felfogást, mert a stratégiai előrelépést így tudjuk elérni, így tudjuk az akadályokat leépíteni. És a nők a társadalomban így tudnak teljes jogú hozzájárulóivá válni az eredményeknek. Köszönöm szépen! Most annyit szeretnék bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásának az ideje június 25-e, A szakbizottságunk pedig július 10-én szavaz a témáról, és a szeptemberi plénumron kerül majd szavazásra. Köszönöm szépen! Most Morin Schatten asszonynak adom át az elnöki teendőket. Merci, nous passons... Köszönöm szépen, most tovább lépünk a negyedik napi rendi pontra. Azaz, a Mikael Gustafsson jelentés következik a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről. Először átadom az előadó úrnak a szót, hogy bemutathassa a jelentést. Köszönöm szépen! Azzal kezdeném, hogy nagyon örülök és nagyon hálás vagyok minden módosító javaslatért. Lényegesen javították az anyagom minőségét. Már a múlt ülésen is megemlítettem, hogy igazából nincs annyi hely a jelentésben, hogy az összes módosítót be tudtam venni. Tehát itt igazából csak összesűrített formában tudtam néhányat alkalmazni. Az árnyék előadók és a kollégák is nagyon sokat segítettek a munkám minőségének javításához. A módosítók közül néhányat emelnék ki, bár mindegyik nagyon sokat segített. Itt inkább a saját gondolataimnak engedek szabad folyást. Először is három módosító van, amely nagyon érdekesnek tűnt számomra. És fordítási hibákra is felhívta a figyelmemet. Olyan dolgok szerepeltek, amit én nem mondtam. Tehát a 15-ös módosítóról van szó, és itt arról van szó, hogy a gender data-t változtassuk meg gender disaggregated data-ra. Azonban ez a svéd fordításban, amit saját magam írtam, abban, tehát a svéd verzióban, abban ez volt. Tehát akkor itt ezt kihagyták, amikor angolra fordították, és azt javasolták, amit én is írtam. Tehát nagyon örülök, hogy Johansson úr ilyen figyelmesen olvasta az anyagot, és ilyen aprócska dolgokra is figyelni tudott. A svéd fordításban ismét az van, hogy a gender perspektívát az összes környezetvédelmi területen figyelembe kell venni, az angol fordításban pedig nem ez van, hanem eh, itt csak az van, hogy az egyenlőséget. Tehát eh, nem csak equality, mint az angol szövegben, hanem a svéd szövegben eh, a gender equality megfelelője áll. A harmadik hiba pedig az 55-ös módosítóban észlelhető, és itt is Johansson úr vette észre, hogy valami nem stimmel. Kent Johansson nem elutasítani akarja az 55-öst, hanem nem szereti. A svéd fordításban pedig az van, hogy felszólítja a tagállamokat, hogy szorgalmazzák azt, hogy férfiak is keresenek munkát ilyen meg olyan területeken, tehát az angol fordításban férfiak helyett nő van. Tehát ez egy kicsit furcsa, mert itt éppen a férfiakat bátorítják fel olyan munkák vállalására, amelyek hagyományosan női munkák, az angol fordításban pedig igazából furcsa. Tehát itt az a lényeg, hogy például több férfi dolgozom mondjuk az egészségügyi ellátásban, és így tovább. Tehát ez a három apró technis, technikai jellegű hiba azért zavaró volt egy kicsit, hiszen én svédül írtam meg, svédül stimmeltek a dolgok, viszont az angol fordításban valahogy ezek felcserélésre kerültek. Tehát főleg az utolsó zavaró, az zavaró, mint az, hogy valakinek tetszik egy módosító vagy nem. De az, hogy kicseréljük a férfiakat nőkre, az azért már tartalmilag is zavaró. Azonban van néhány kérdés még, amely hát szeretnék elutasítani. Nem azért, mert mindent elutasítok, ami benne áll, más oka van. Janakodakis asszony két alkalommal is javasolta, hogy igazából a parlamentben eh, hogyan tárgyaljunk ilyen dolgokról. Teljes mértékben eh, egyetértek azzal, hogy a parlament legyen társjogalkotó ebben a tekintetben, azonban eh, nem ebben az összefüggésben kellene javasolni ezt a társ jogalkotási szempontot. Nem tudom, hogy ez most pontosan érthető ez. Egyszer arról van szó, hogy a nemek közötti egyenlőség igazából minden területen jelen legyen. Egy másik dolog, amit nem fogok támogatni, ez meg Johansson urra vonatkozik megint, azt javasolja, hogy igazából változtassuk meg a jelentés jellegét. Személyesen egyet értek, és most a címe az, hogy a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről. Korábban pedig az volt, hogy a zöld gazdaság és a nők és a férfiak egyenlősége. Tehát szerintem ez nem annyira lényeges különbség, de hogyha szavazunk arról, hogy ezt a módosítót bevegyük, Kent Johansson javaslatát, akkor ez azt jelenti, hogy mi magunk nem nyilvánítjuk magunkat illetékessé, hiszen így a CCC-hez kerül át az illetékesség, ez pedig az elnökök konferenciája. Tehát itt a, a nők zöld gazdaságban játszott szerepe igazolja azt, hogy a mi bizottságunk felelős ezért a témáért. Tehát a különbség ugye nem nagy, azonban mégiscsak ez az eredménye. Tehát így eh, mi tudunk szavazni majd eh, az egész anyagról novemberben. Én pedig szeretném ezt világossá tenni. Tehát itt egy kicsit kitekintek a saját egocentrizmusomon, és a szakbizottságunkra gondolok. Esetleg tudják, hogy igazából egy idejűleg hat jelentést tudunk készíteni. És hogyha többet teszünk, akkor, vagy ha valamit elkezdünk írni, akkor az automatikusan egy másik helyébe lép. Tehát ezekre a módosítókra nemet fogok mondani, de a koordinátorok ülésén megemlítem még ezt a kérdést, és akkor ott megbeszéljük, hogy a frakciók hogyan szavaznak a kérdésekről. Tehát, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor nem fogunk júliusban szavazni erről a jelentésről. Igen, még néhány dolog. Számos módosító van, amely a KKV-kről szól, a vállalkozóságról. Hm, igaz, fontos, hogy bevegyük. És a bizottságunk nyilván nagy többséggel támogatná ezt. Saját magam is úgy gondolom, hogy ezeket össze kell vonni. Én össze is vontam ezeket a kis és középvállalatokra vonatkozó módosítókat, és így szerintem gazdaságosabban tudjuk elhelyezni őket. Összevonunk más módosítókat is, más javaslatokat. Nem azért, mert rosszak, hanem mert nagyjából ugyanaz a tartalmuk. És nem szerettem volna nyújtani a szöveget, nem szerettem volna, hogy mint a tüdő kidagadjon a fazékból a szöveg. Hát egy megfelelő keretben is kell tartani. A saját módosítóimat is szeretném kommentálni. Nagyon fontos az, hogy definiáljuk, mi az, hogy zöld gazdaság. Hiszen ezt a fogalmat ma bárki bármilyen összefüggésben használhatja. Tehát eh, itt zöld perspektívából valahol fogalom meghatározást kellene találnunk, hogy mit is jelent a zöld gazdaság. Nagyon fontos, hogy legyen benne az ökológiai és a szociálisan fenntartató fejlődés. Egy másik saját módosítóm, a következő. A strukturális alapokat is sokkal jobban igénybe kell venni. A harmadik módosítóm azt jelenti, hogy nem csak a GDP-t kell mutatóként alkalmazni, más szempontokat is figyelembe kell venni, például a szociális és klímabarátságot, és ez is legyen mutató, és így tovább. Tehát ne csak a GDP legyen a mérce. Az utolsó módosító, nem, majdnem az utolsó, amelyet én készítettem, az a 61-es és itt kihangsúlyozom, hogy a munkaidő kérdésének is jelentősége van, amennyiben a termelékenységről és a növekedésről beszélünk. Tehát, hogyha többletet termelünk, tehát többet termelünk, mint szükségünk van, hogyha több dolgot, akkor eh, így a munkaidővel is lehetne takarékoskodni. Nagyon fontos az, hogy eh, a foglalkoztatás politikának legyen klímapolitikai kihatása is. A 69-es módosító arról szól, hogy az Európai Unió külpolitikája milyen külügyi polgálata, tehát itt például eh, igazságügyi együttműködésről beszélek, kereskedelemről, tehát, hogyha ilyen külügyi kapcsolataink vannak, akkor ezek során vegyük figyelembe, hogy a partnereink milyen szociális és milyen környezetvédelmi politikát folytatnak. De azt hiszem, hogy most be is fejezem, és átadom a szőt. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, előadó úr, helyesebben. Köszönöm ezt a rendkívül világos ismertetőt teljes mértékben csatlakozom az ön által elmondottakhoz. A módosításokkal kapcsolatban és a parlament székhelye ügyében. Ennek nem sok köze van itt a jelentés témájához. Romevai Rueda képviselőnek adom át mindjárt a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, és Mikél, köszönöm szépen a jelentést. Meg kell mondanom, hogy a magam részéről könnyű volt a feladat. Be kell vallanom, hogy először csak az indoklást olvastam el, utána néztem meg a szöveget. Ez egy olyan dolog, ami a józan ész megfontolásait tükrözi. Vannak dolgok, amelyeket meg tudunk erősíteni, de mégis fontos ez két dolog miatt is. Először is kulcsfontosságú, hogy el ne felejtsük a nemek esélyegyenlőségét eh, minden dimenzióban. Az ökológiai, a környezetvédelmi és egyéb vonatkozások tekintetében gondoljunk arra, hogy válság van szinte minden területen, és ezek a területek eh, egymáshoz kötődnek, egymással összekapcsolódnak. Ugye hát viszonylag kevés a módosító ennek a szövegnek a kapcsán, én úgy gondolom, hogy ezekkel a módosítókkal, illetve azokkal, amelyekről már ön mondta, hogy javítható a szöveg, ez, ezzel valóban előbbre léphetünk. Még valami a címmel kapcsolatban, nem tudom, hogy lehetséges-e a változás végrehajtása, hiszen ezt még a plenáris előtt meg kellene oldanunk. Tehát, hogy elkerüljük a későbbi problémát. Ezt egyébként megbeszélhetjük később is. A másik, ami számomra fontos kérdés, vegyük fel az anyagba azokat a következtetéseket, amelyek esetleg jönnek majd a Rio plusz 20 találkozó kapcsán nyilvánvaló, hogy ezeket a témákat majd napirendre tűzik, beszélni fognak róla. Ezek fontosak. Ezzel együtt csak szeretnék megerősíteni egy gondolatot, azaz kettőt pontosabban. Az egyik. Ezt részben szóba hozta Johansson úr, amikor a módosítóról beszélt, mert nagyon fontos megérteni azt, hogy a válság kierültette, hogy az állami költségvetések csökkenjenek. Ez drámához vezetett gyakorlatilag az állami szolgáltatások területén. Vannak nők, akik ebben a szektorban dolgoznak, számokra nagyon súlyosak a következmények foglalkoznunk kell ezzel. Tehát nem e, okvetlenül csak a zöld gazdaságról kéne szólnunk, hanem a gazdaságról, a jóléti állam alappilléreiről kéne beszélnünk. Ugye, e, legyen egyértelmű, hogy ez a pillére a jóléti államnak ne legyen fenyegetett a környezetvédelmi dimenziója a válságnak, az csupán egy. Vannak szociális dimenziók is. Ez is annak következménye, hogy a múltban rossz szakpolitikák mellett törtünk láncsát. Úgy gondolom, hogy <clears throat> ezekről nem lenne szabad megfeledkeznünk tartsuk meg azt a szintet, amelyet elértünk a jóléti államban. A másik aspektus ugyancsak fontos, véleményem szerint, annak érdekében, hogy elő tudjuk mozdítani a nők szerepét az úgynevezett zöld gazdaságban. Ugye vannak ebben ágazatok, amelyek jelenleg férfi dominanciában végzik a munkát. Úgy gondolom, hogy, hogy ezeken a területeken még a privát dimenzióban is dominálnak a férfiak. Tulajdonképpen át kéne strukturálni az egész társadalmat annak érdekében, hogy elősegítsük, előmozdítsuk ilyen értelemben is a nők szerepét. Ezt elmondtam. Én úgy érzem, hogy több hozzáfűzni valóm nincs, tehát megvárnám, hogy milyen kompromisszum születik majd Mikéle segítségével. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Romeva úr. Egy pontosítást szeretnék elmondani. A cím változtatás engedélyezésével kapcsolatban. Ahogy tudják, ennek megvan a maga eljárása, tehát a jelentések címe az nem változhat csak úgy, tehát megvan ennek a maga menete. Ezt figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. Johansson úr szót kért. Megadom, tessék. Elnök asszony, tisztelt előadó úr, szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló jelentésért. Nagyon fontos kérdések kerültek elő itt nemek közötti egyenlőség szempontjából. Hát nagyon köszönöm a előadónak, hogy a legminimálisabb megjegyzésemre is reagált, de remélem, hogy támogatja azokat a kezdeményezéseket is, mint például a gazdasági fenntarthatóság, ami a szállításra, közlekedésre vonatkozik, amelyet zöldíteni kell, és hogy ebben a tekintetben a kutatást és az innovációt is szorgalmazni kell, tehát hogy például környezetbarátabb üzemanyagok kerüljenek kifejlesztése és így tovább. Nagyon fontos az, hogy milyen kihatásai lesznek az átmenetnek a különféle ágazatokra. Nagyon fontos az is, hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy milyen szempontokat valósítanak meg a nemek közötti egyenlőség témaköréből, és hogy ezekhez kapcsoljuk esetleg a strukturális alapokból való támogatást. Szeretném ezt a kérdést még egyszer kihangsúlyozni, és remélem, hogy jól sikerül majd megválaszolni a kérdést. Hát elég sok bölcs nő és férfi foglal helyet a koordinátorok sorában. Remélem, hogy sikerül kompromisszumot találnunk, és sem remélem, hogy ezek a bölcsek osztják majd a véleményemet. A koordinátorok az ülésünk után majd megtárgyalják a lehetőségeket. Köszönöm szépen. Merci, euh, Monsieur Jansson. Köszönöm szépen, Johansson úr ön volt az árnyék előadó az Áder részéről. Topsen asszonynak adom át a szót, aki szintén árnyék előadó. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést, nagyon fontosnak tartom, és valóban rámutat a lényegi témákra. A bizottságnak is képviselnie kellene, képviseltetnie kéne magát az energia, illetve a környezetvédelmi főigazgatóságok részéről, mert még 2010-ben megszületett a megállapodás, hogy kartát alkotunk, és ez a férfi-női esélyegyenlőségről szól, a gender mainstreaming végrehajtásáról a megfelelő főigazgatóságoknál. És ez nem történt meg. Úgy gondolom, hogy ehhez ragaszkodnunk kellene, és önhöz csatlakozva azt kellene kiemelnünk, hogy felpanaszoljuk, hogy az EU intézményeiben a bizottság nem szerzett érvényt az elveknek, tehát a férfi-női esélyegyenlőségnek és a gender megközelítésnek tehát a bizottságot arra kérjük, hogy a tagállamoknál sürgesse az esélyegyenlőség intézkedések bevezetését valamennyi környezetvédelmi szakpolitikai területen. Ez különösen azért nagyon fontos, mert manapság a növekedésről beszélünk, zöld növekedésről, környezetvédelemről, energiáról, és az energiahatékonyság, a parlament, illetve a bizottság, a tanács közös munkája keretében megállapította, hogy ez a zöld növekedés 1 millió munkahelyet teremtett évente, viszont ebbe sem vezették át, nem érvényesítették a gender megközelítést, tehát nem elemezték azt, hogy a férfi-női munkahelyek tekintetében ez mit jelent, és hogy hogyan lehet az esélyegyenlőséget itt is érvényesíteni. Aztán a szociális alap, illetve a strukturális alapoknak a területén szintén hiányolom ezt. Tehát létre kéne Európában hozni a férfi-női esélyegyenlőség és a zöld növekedés referencia régióit. Ezen kell dolgozni, a zöldek ezt meg is kezdték, és a női vonallal is foglalkoznak. Tehát a nők számára több képzést kellene biztosítani az új környezetvédelmi, illetve technológiai vívmányok fényében. Kvótákat vagy egyéb intézkedéseket kellene bevezetni a döntéshozatalban, illetve az irányító testületekben, e- ebben az ágazatban. Tehát nagyon elégedett vagyok az eddigi eredményekkel a jelentésben. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Thompson asszony. Most pedig Lülling asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok a frakcióm részéről árnyék előadó, ezt szeretném elmondani. Ettől függetlenül, mondja az elnök, öné a szó. Ezzel együtt szerettem volna hozzászólni a jelentés témájához. Mindenek előtt a címmel kapcsolatban sok észrevételt hallottam már arról, hogy a biztosok kollégiuma azt mondja, hogy ez egyfajta csúfolódás a bizottsággal. Mi sem nevetségesebb kombináció annál, mint hogy a nők szerepe a zöld gazdaságban Hát itt fogalmilag nevetséges ez. A férfi-női egyenlőségről beszélni ezen a területen, akkor, amikor az egyenlőség politikája végigvonul sok területen, és ez az egyenlő bánásmódot jelenti. Németül behandlung vagy equal treatment. Tehát ez mind szerepel az irányelvekben. A férfinői női egyenjogúságról szólva. Hogyha ezen már változtatni nem tudunk, hát éljünk együtt ezzel a nevetséges címmel, de a jelentésben, illetve a módosítókban is hangsúlyozni kellene, hogy itt egy semmit mondó megfogalmazásról van szó. Például a nők nem úgy hatnak a környezetvédelem területén, mint a férfiak. Valaki fejtse már ki nekem, hogy hogyan hathatnának másképpen. Aztán a nőket 70%-ukban keményebben érinti az éghajlatváltozás. Nos, hogy lehet ezt értelmezni, hogy keményebben sújtja vagy érinti őket? A globális felmelegedés, hogyha a szegény nőket, asszonyokat vesszük, hát akkor az éghajlatváltás vagy változás az már csak nem diszkriminál a nők ellen. Tehát nem értem, egyszerűen el sem tudom képzelni, hogy mi itt a mondani való, mire akar a szöveg kiukadni. Például, hogy a nők aló képviseltetik magukat a környezetvédelmi egyeztetéseken, konferenciákon, költségvetési megbeszéléseken. Hát a költségvetési tárgyalások arról szólnak, hogy zöldebb legyen a gazdaság, és ez helyi, regionális, nemzeti szinten zajlik, hogyan állíthatjuk azt, hogy a nők alul képviseltetik magukat ezekben a megbeszélésekben. Ez egyszerűen lehetetlenség. És a többi területre is ez érvényes. Aztán nagyon jót szórakoztam a H preambulum bekezdésen. Kevesebbet fogyasztanak a nők, mint a férfiak. Hát ezen jót kuncogtam. Sok esetben épp az ellenkezője igaz ennek. Az egészségügyi szolgáltatásokra gondolva, és így tovább. Tehát oda kellene figyelni az eféle zűrös állításokra. Hogy ne mondjam, nevetséges állításokra, amiket itt a jelentés ürügyén elsütögetnek. Aztán a 8-as, 14-es módosítót tekintve teljesen egyetértek az előadóval. És az elnök úrral, illetve Moren asszonynal is. Gyakorlatilag tetszőleges cím alá bezsúfolunk tetszőleges, oda nem tartozó témákat. Ez egy jól ismert technika, tehát a régi szöveget mondjuk újra és újra, csak most hozzáteszük, hogy ez a zöld gazdaságról szól. Semmi köze a zöld gazdasághoz, hogy mondjuk a kvóták, illetve egyéb ügyek megint előkerülnek, mindezt már régebben elmondtuk. Tehát, ahogy az előadó úr elmondta, sok olyan dolog van, amely egyáltalában nem kapcsolódik a témához és a módosítók között is szerepel számos a témától teljesen független dolog. Például van egy módosító, a hetes számú, amely arról szól, hogy nézzük csak a nők zöld gazdaságban játszott szerepét nem ismerik el kellőképpen. Ezt nehezen tudom értelmezni, mert hazámban a nőknek a gazdaságban nagy a szerepe. Aztán a betegbiztonság, a szociális ellátás, a nyugdíjjogosultság, megfelelő fizetések terén a nők szintén alulértékeltek. Hát figyeljenek ide, most miről szól ez az egész? Tehát ezek a teljesen irreleváns állítások, hogy mondjuk a férfiak nagyobb, fontosabb szerepet játszanak, miközben a nők erőszakot szenvednek el. Miközben ennek az egésznek a zöld gazdasághoz? Hát ez, az egész el van túlozva. Lehet, hogy én nem vagyok kellően képzeletgazdag, hogy átlássam a módosítóknak a rejtett értelmét, de én úgy gondolom, oda kéne figyelnünk a megfogalmazásokra. Végül a 19-es módosítóval kapcsolatban elmondanám, hogy itt egy nemzetközi megállapodást sürget, meg kell határozni, mi a zöld gazdaság. Ki között jönne létre ez a nemzetközi megállapodás? Tehát ki kötné kivel? Elnök, Lőling asszony, köszönöm szépen és az előadó úrnak adom vissza a szót, hogy kérem válaszoljon az elhangzottakra. Köszönöm. Fordított sorrendben kezdtem, Luling asszony kérdésével. Számos olyan felvetés van, amire most tudok válaszolni, de nem tudok mindegyikre. Az a helyzet, hogy nyilvánvaló az, hogy a nők nem károsítják annyira a környezetet, mint a férfiak. Erről tudományos kutatások is szólnak. Tehát például a nők sokkal inkább használják a tömegközlekedést, mint a férfiak. A férfiak inkább autóznak. És a széndiokszid kibocsátások tekintetében is a férfiak a nők előtt vannak. Tehát itt vannak különféle kutatások. Ezekre alapulnak a megállapításaink. Ezek a dolgok egyszerűen így vannak. Tudományosan igazoltak. Hát ennek sok oka van. A klímaváltozás önmagában nem csupán természettudományosan gender alapú, persze, hogy nem. Tehát nem arról van szó, hanem arról van szó, hogyha mondjuk kiírtják az esőerdőket, vagy megszüntetnek bizonyos termelést, az kihat a környezetre. És máshogy szerepelnek a nők, és máshogy a férfiak ebben a tekintetben. A legtöbb nő a világon általában a férfiakkal összehasonlítva szegényebb. Tehát a szegények, a világ szegényei 70%-a nő. Itt természetesen különféle szociális kutatásokról van szó, tehát ez nem természettudományos kutatások eredménye. A emberek nagyon sokat fogyasztanak a nyugati világban, és a férfiak többet fogyasztanak, mint a nők. De, de természetesen nem lehet ezt feketén-fehéren látni de nyilvánvalóan eh, a fejlett világban eh, kibocsátott széndiokszidok mennyiségek árát a harmadik világ szegény női fizetik meg. Az is eléggé nyilvánvaló, hogy a nők képviseltek, például a klíma tárgyalások alatt, a költségvetési tárgyalás alatt, itt egyszerűen meg lehet számolni az ott lévő tárgyalók között, hogy hány férfi és hány nő van. A férfiaknak és a nőknek különböző hatása van a különböző területeken. En, ennek az oka az, hogy ezt hangsúlyoztuk. Azt is hangsúlyozzuk, hogy mik az okok és mit kell megváltoztatni. Tehát itt arról van szó, hogy a környezet közötti hatásokról, a költségvetés alakításáról ne döntsön az emberiség egyik fele, a másik fél rovására. Nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen a nemek közötti szerepelosztás az eszmecsere során is, amely a klímaváltozásról szól. Tehát vegyük például a közlekedéspolitikát, itt nagyon nyilvánvaló, hogy rengeteg férfi ül a tárgyalóasztalnál, és hogyha arról van szó, hogy több legyen a kerékpárút, vagy több legyen az autópálya, vagy a tömegközlekedés, akkor világosan látjuk, hogy a férfiak inkább az autóközlekedést támogatják, inkább az autópályák építését támogatják, a nők meg inkább a kerékpárt szorgalmazzák, hogy kerékpárral vigyék a gyerekeket iskolába. Természetesen nagyon fontos az, hogy megfelelő képviselet legyen. Hiszen a férfiaknak és a nőknek más és más a tapasztalata. Remélem, hogy rendben van a fordítás, a tolmácsolás. Remélem, hogy nem beszélek túl gyorsan, és hogy a tolmácsok bírják a sebességemet. Úgy gondolom, hogy na hát itt most be is fejezem. Ja, még, még röviden. Igen, Roméva Iruedo képviselő mondta, hogy erősítendő a nők véleményének figyelembe vétele például Rio esetében is. És Johansson kolléga, aki már elment, igen, ő is említette ezt, de Luling asszony, de én is, nem annyira örülünk a jelen helyzetnek de hogyha lehetséges megváltoztatni ezt a dolgot, tehát úgy, hogy a képviselet kicsit kiegyenlítettebb legyen a gazdaságban, akkor már elérjük a célunkat. Éppen ezért nem szabad a folyamatot leállítani. Ennek a jelentésnek nyilvánvalóan tovább kell mennie. Nem szabad, hogy a többit feltartsa. Thompson asszony, pontosan így van. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy a bizottság is foglalkozzon ezzel a dologgal. És a bizottság eh, Rio plusz 20 szövege eléggé kínos volt. A Lisszaboni szerződésben feketén, fehéren ott áll, hogy minden témánál figyelembe kell venni a gender perspektívát. Nagyon kínos, hogy a bizottság ezt nem tette meg. Jó, de erre a Rio plusz 20-ra még visszatérünk később. A módosítóid ról pedig szavazni fogunk majd. Igen, Johansson úr elment, akkor be is fejezem. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, merci pour... Köszönöm szépen, előadó úr. Köszönöm a pontosítást, a kiegészítést. Úgy gondolom, hogy a cím módosításáról majd a koordinátori körben beszélhetünk. Annyit viszont jeleznék, hogy ez naptári kihatásokkal is jár, tehát a koordinátorok ülésén kell egyeztetni. Gálon asszonynak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, hogy megismerjük a bizottsági álláspontot is. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Először is meg szeretném köszönni a FEM szakbizottságnak és Gustafsson előadó úrnak a munkát, illetve lehetőséget, hogy megvitathatjuk a témát. Ez nagyon sok területet érintő jelentés, és az Európai Bizottságnál több biztos alá tartozik ez a sokféle szakterület. Thomson asszony, illetve Gustafsson úr a kérdésére adott válaszát feljegyeztem magammal, viszem majd, és megvitatjuk. Egyrészt megjelennek itt a hagyományos esélyegyenlőségi területek, aztán a strukturális egyenlőtlenségek, amelyek a zöld gazdaságra is érvényesek. Természetesen horizontális szegregációról van itt szó, abban, hogy a pályaválasztásban, illetve a különböző végzettségek megszerzésében olyan döntéseket hoznak a nők, amelyek hátrányba hozzák őket, tehát a szakmai életpálya azt jelenti, hogy a női munka alulértékelté válik. És a munkacsoport, amelyik foglalkozik ezzel a témával. 2010-ben elfogadta az erre vonatkozó dokumentumot, és az Európai Parlament a gender mainstreaminget sürgette. Valamennyi érintettel megkezdtük a közös munkát a politikai fejlődés érdekében, és hogy Európa minden szakterületén érvényt szerezzünk ennek a szemléletnek. A különböző pekingi akcióplatform, illetve intézkedési platform mutatóit mi is nyomon követjük. Gondolom, hogy önök is tanulmányozzák a frissebb számokat, a környezetvédelem területén például a nők szerepéről, és különösen kiemelném itt a nők a döntéshozatalban mutató számot, vagy az éghajlatváltozással kapcsolatban. A nők döntéshozatali részvételét, és a tudomány, a technika fejlődésében vitt női szerepet. És ennek alapján elmondhatjuk, hogy jelentős az esélyegyenlőtlenség a környezetvédelemben. Ezt az EBSCO tanács fogja majd elfogadni éppen a holnapi ülésen egy következtetés formájában. Az éghajlatváltozással kapcsolatban szintén készült egy erről szóló dokumentum, amely elérhető. És Gustafsson úr jelentés tervezetével összhangban, a közlekedésben, illetve az energetika területén is elkészült ennek az esélyegyenlőségi értékelése, és ígérhetem, hogy a jelentést kellő figyelemmel kezeljük majd. Elnök, Köszönöm szépen. Gustafsson úr, kérdezem, hogy szeretné-e zárásképpen kiegészítésekkel ellátni az eddig elmondottakat? Nem? Akkor köszönöm szépen. Lülling Lőling asszony, tessék, egy pillanat. Nem válaszolt Gustafsson úr a kérdésemre. A nemzetközi megállapodás kapcsán. Tehát az volt a kérdésem, hogy ki kivel kötne nemzetközi egyezményt, megállapodást. Várom a választ. Elnök Gustafsson úr. Ez a 19-es módosító a nemzetközi megállapodásról. Tehát Lülling asszony azt kérdezi öntől, hogy milyen szinten köttetne meg ez a nemzetközi megállapodás. Please. Igen, igen. Az egyetlen legitim nemzetközi szervezet az ENSZ, hát nyilvánvaló, és az ENSZ nek kellene egy nemzetközi egyezményt létrehozni, és itt az Európa Tanács is szóba jöhet, de természetesen az Európai Uniónak megvan a saját szempontja, de nagyon lényeges az, hogy az ENSZ-nek legyen egy nyilatkozata a zöld gazdaságról, hiszen az az összes országra vonatkozna. És ez pedig bármikor alkalmazható lenne. Tehát, hogyha az ENSZ szintjén határoznák meg a zöld gazdaságot, az lenne a leghasznosabb. Így, hogyha csak mi foglalkozunk vele, akkor nem fogadja magában, foglalja magában ez a dolog a zöld gazdaságot és a szociális szempontokat. Köszönöm szépen! Gustafsson úr, köszönjük szépen ezt a kiegészítést, pontosítást, és a, az ütemezésünk úgyis változni fog, hiszen ön majd megvitatja a koordinátorok ülésén a címmódosítást, és meg fognak állapodni a munka ütemezésében. Az ezzel kapcsolatos álláspont majd a frakciók részvételével a koordinátori szinten dől el. A koordinátorok ülése 17 órától kezdődik. Akkor ö, elnöki tisztemről én most lemondok, és visszaadom elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen. Igazából csak lezárom az ülést, de köszönöm az előadó asszonynak, hogy átvette tisztemet, amíg én voltam az előadó, és most berekeztem az ülést, és a koordinátorok ülését pedig 17 órára hívom össze. Köszönöm.